Il Presidente. Az elnök. Buongiorno a tutti, buongiorno alla signora commissaria, buongiorno ai rappresentanti del Consiglio, buongiorno a tutti gli onorevoli kollége e kollégi. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mindenkinek, jó reggelt a biztos asszonynak, jó reggelt a tisztelt képviselőknek. Il primo punto all'ordine del giorno reca Szeretném eh, akkor most megkezdeni a napirendet. Az első napirendi pontunk eh, Sophie Infeld ajánlása az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió közötti az utas nyilvántartási adatállomány felhasználásáról az Egyesült Államok Belbiztonság Minisztériuma részére történő továbbításáról szól megalapodás megkötéséről. Úgyhogy meg is adom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, eh, külön a biztos urat. Most eh, egy olyan folyamat lezárása felé közeledünk, ami 2003 márciusában indult, úgyhogy eh, erről a transatlanti adatcsere ügyről eh, már 9 éve tár